just cancelled. So, Mr. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki el szeretne menni a teremből, az sürgősen és gyorsan tegye meg, hogy folytatni tudjuk a szavazatindoklással. Rá is térünk az első jelentésre. Kollégák, dear colleagues, az első jelentés a logisztika az unióban és a multimodális szálltás az új ten t folyosókon pospil képviselő úrnak adok szót. mr pospil paní předsedající já se pokusím. köszönöm szépen tisztelt elnök asszony megpróbálom elmagyarázni hogy miért szavaztam a jelentés mellett. úgy gondolom